következik az életmentő gyógyszerekhez való hozzáférés Európában. Hedegárd biztos asszony kapja maga szót. Néhány másodperc átalakulás. Leitfried úr kikíséri Dehucht biztust, és ilyen módon Hedegárd asszony már is megkaphatja a szót. Öné a szó, Hedegárd asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, Borzs biztos nevében meg el szeretném mondani, hogy a bizottság osztja az önök aggáját az új gyógyszeri, gyógyszeripari termékek beszerezhetősége kapcsán, és azon aggájukat is osztja, hogy igazságtalanná válik a rendszer, és nem mindenki számára válik hozzáférhetővé az ellátás. A bizottság megközelítése megjelent a bizottság áprilisi közleményében az erős és ellenálló egészségügyi rendszerekről volt itt szó amelyben az igaz egészségügyi rendszerekhez való hozzáférésről is beszélünk. Idézek innen, meg kell erősíteni az együttműködést, átláthatóbbá kell tenni az együttműködést, és csökkenteni kell annak a lehetőségét, hogy az esetleges krízis gazdálkodásba szoruló nemzetgazdaságok káros kihatással legyenek az egészségügyi rendszerekre. Franciaország küldöttem az újonnan elfogadott hepatitis C gyógyszerre kérdezett rá, amelyet az Egyesült Királyságban bejegyeztek, de amely nagyon drága, és ezért az egyenlő hozzáférés elvét veszélyezteti. a tagállamok illetékes hatóságaival jövő hónapban tárgyalunk az árképzésről, illetve a visszatérítés kérdéséről. Ezen hepatitis C oltás, illetve gyógyszer tekintetében. Látni kell persze, hogy ez nem egy konkrét hepatitis C orvosságról szól ez a vita, hanem elvi jelentősége van. Az olasz elnökség a terápiákon belül működő innováció kérdését tűzte fel a következő heti egészségügyi miniszteri találkozóra, illetve a tanácsülésre. És itt is folytatni akarjuk az innovatív egészségügyi termékek áráról, illetve arról, hogy mennyiben engedhetik meg maguknak a betegek eh, ezeket a termékeket, a vitát. Látni kell ugyanakkor, hogy az innovatív gyógyszerek a jobb és a biztonságosabb gyógyszerek fejlesztése irányában gyorsítják fel a munkát. Nagyon fontos, hogy azon páciensek, betegek, akiknek nem sikerült megfelelő gyógyszert feliratni, minél gyorsabban hozzáférjenek a megfelelő gyógyszerekhez, és ugyanakkor a ritka vagy életveszélyes betegségek gyógyszerei, kapcsán más engedélyezési eljárásra van szükség. A bizottság 106 ilyen gyógyszert engedélyezett, de ugyanakkor a bizottságnak semmi jogköre nincs arra, hogy az árképzésbe beleszóljon. Ezt a konkrét tagállamok, illetve a gyártók alakítják ki, a bizottság nem vezethet be semmilyen árplafont. Ugyanakkor a bizottság segíthet a tagállamok közötti információ cserében az árképzésről, annak érdekében, hogy korlátozzák a gyógyszerekhez való hozzáférés tekintetében jelentkező negatív kihatásokat. A bizottság ezen felül pedig a közös beszerzési mechanizmust is támogatja annak érdekében, hogy egységesen fellépve a gyógyszeriparral szemben jobb tárgyaló pozícióba legyünk. Köszönöm szépen, Hedegard asszony! Most pedig Mikolásik úr kap szót két és fél percben. Azt hiszem inkább két és fél percig. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák, a mostani plenáris vita Strasbourgban ilyen késői órán igazából arcpirító. Jó vitára van szükség, de kézzelfogható eredményekre is. Olyan betegekről van szó, akiknek gyógyszerre van szükségük, életmentő gyógyszerre, és ez mai témánk. Több millió beteg Szlovákiában, Finnországban, Olaszországban igényli ezt. Nem csak orvosként mondom ezt, aki látott embert meghalni. Én magam egy olyan kórházi osztályban, osztályon dolgoztam, ahol megmentették az emberek életét, és tudom, hogy ehhez gyógyszer kell. Természetesen gyors reakcióképesség is, de gyógyszerek szükségesek, hiszen a valós problémával küzdő embereknek szükségük van a gyógyszerekhez való hozzá férésre megfizethető áru gyógyszerekhez kell tudni hozzájutni, viszont megfelelő minőségű gyógyszerekhez. Még mindig egyenlőtlenség van a gyógyszerekhez való hozzáférésben, és ez nagyon gyakran az egészségügyi ágazat finanszírozásával függ össze a különböző tagállamokban. Ez a későbbiekben ugye kihat a gyógyszer árára is, de összefügg a gyógyszerágazatba való beruházásokkal, illetve azzal, hogy új gyógyszerek költségesek. Arról is szó van, hogy a gyógyszeripari vállalatok amelyek új gyógyszereket fejlesztenek ki, nem, kellene, nem lenne szabad kihasználni kizárólagos helyzetüket, és nem etikus, nem erkölcsös, hogyha az árakat az egekbe verik. 2009-ig a, a, az állami finanszírozású gyógyszerek ára 60%-kal növekedett. Ez az országok GDP-nél is nagyobb, gyorsabb növekedés. Látni kell azonban, hogy a korosodó társadalom a különböző tagállamokban egyre inkább rászorul az új gyógyszerekre. Meg kellene engedni, hogy a generikus gyógyszereket a lehető legjobban jó áron lehessen közreadni. Köszönöm szépen Mikolasi kollégának. Másfél percet kap Borzán asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az orvostudomány fejlődésével egyre hatékonyabb, de egyre drágább gyógyszerek kerülnek a piacra. Hogyha a piacon százszázalékos gyógyulást ígérő gyógyszer jelenik meg, akkor nem hiszem, hogy egy orvos, a beteg és az egészségügyi ágazat megtakarításai között az utóbbit választaná. Az a gyógyszer, amely például a hepatitis gyógyítja, akkor megkérdezem, hogy miért nem nézi meg a társadalom azt, hogy mibe kerül az a, gyógy, az a beteg, akit nem tudnak meggyógyítani, egy kórházba kerül, aki nem dolgozik, és ott esetben meg is hal. Zavar hogy több milliárd eurót költünk a bankok megmentésére, de a gyógyszereknél vannak, akik aggódnak. Tudom, hogy fenntartható egészségügyi rendszerre van szükség, ezért meg vagyok arról győződve, hogy állami forrásokból kell finanszírozni a gyógyszereket és a gyógyszeri ipari gyárakat akkor, hogyha a termékek a gyógyulást segítik. A szabadalmak és a szabadalmaztatási időt rövidíteni kell hiszen emiatt is magas az ár. Nagyon érdekesnek tartom azt, hogy a jövőben ezek a, az esetek az még az olasz elnökség idején majd a kereskedelmi portfólióhoz fognak tartozni. Pedig én azt kérem, hogy az egészségügy ne kerüljön a gazdasággal összekapcsolásba. Köszönöm, Borzán asszony. Két percben van Storch asszony. Ja, vielen Dank, Herr Präsident Köszönöm szépen, elnök úr. Mi mindannyian támogatjuk az emberi élet védelmét, éppen ezért az életfontosságú gyógyszerekhez való hozzáférést és a gyógyszerek kutatását illetően felszeretném hívni az embrionális őssejtek felhasználására a figyelmet. Az Európai Bíróság 2011. október 18-án nagyon fontos alapdöntést hozott. A bíróság megállapította azt, hogy az emberi élet korán kezdődik tehát az ember a petesejt és a hímival sejt egyesülésével indul el. Éppen ezért az ebbe való beavatkozást meg kell szüntetni. Az embrionál és őssejtek, az őssejtekkel való kultatás nem megengedhető, és éppen ezt kérte eh, a One of Us, eh, One of Us nevű európai eh, polgári kezdeményezést, más 1,5 millió polgár írta ezt arra. A kereszténydemokrata vezetésű EU-s bizottság elutasította ezt a kezdeményezést, és egyáltalán nem volt hajlandó állást foglalni. Arról ne is beszéljünk, hogy az emberi élet tönkretételéről mit gondolnak, hogy amikor a gyógyszerek előállításáról beszélünk, akkor gondolnunk kell arra, hogy meg kell védenünk az emberi életet, az, az élethez nélkülözhetetlen gyógyszerek terjesztésével. Köszönöm, Stolcs asszony, Paszterecse asszony kapszon. Köszönöm szépen, elnök úr! Hedegát asszony, én nagy érdeklődéssel és nagy elvárásokkal olvastam a e, bizottság e, nyilatkozatát az életfontosságú gyógyszerekről való hozzáférés témájában. És itt meg szeretném ragadni az alkalmat és prioritásainkat hangsúlyozni. Itt általános érdekről van szó. Egészen addig kell várnunk, amíg egészségügyi uh, válság, mert ő fel több millió hepatitis C-ben szenvedő beteg van, egy millió beteg Spanyolországban, a hepatitis C fertőző betegség halálos végkivenetelő is lehet, 50 ezer eurónyi a kezelés egy beteg esetében, tehát itt kizárólag a piaci kritériumok meghatározók. A továbbra is keresünk a kifogásokat, az európai intézmények lebénulását alátámasztva. Ez elfogadhatatlan. Meg is vannak a megfelelő eszközeink. A dohai egyezményt használhatják a tagországok. Ezt a WTO is támogatja, és itt igenis közegészségügyi érdekek vannak, forognak kockán. Indiában egy molekulát eh, szabadalmaztattak, amelyet eh, rákos betegeknél használtak. Együb, Egyiptomban az indiai generikumot, Sofospofia eh, céggyártmányát importált, sokkal alacsonyabb áron, és más tagországok hasonlóan fognak cselekedni. A bizottság és a plenár is el tudja kötelezni magát amellett, hogy az általános érdekeket képviselje és a szerződéseket betartsa. Hogyha a roamingnál ezt meg tudtuk oldani, akkor a gyógyszereknél is talán meg tudjuk tudni mindezt. Köszönöm szépen! Most pedig egy percben Kriszogonosz képviselő kap szót. Tessék, parancsoljam! A túl magas gyógyszerárak súlyos problémát jelentenek, egész egyszerűen az állampolgárok, az európai biztosítók kárára gyarapodnak a gyógyszergyártók. De nem csak ez az egyetlen akadály, a túl magas ár a gyógyszerekhez való hozzáférés útján. Hiszen gyakran az európai hatóságok fityet hánynak az árképzés különbözőségeire, vagy mi több, hozzá is járulnak ahhoz, hogy az egészségügyi költségvetést a tagállamokban csökkentsék a takarékossági előírásokkal, és ilyen módon az emberek nem jutnak gyógyszerekhez. Például az olyan országokban, mint nálunk, Görögországban, ahol egész egyszerűen a betegek nem kapják meg a nál rá a szükséges gyógyszereket, és a halálozási ráta nő. Görögországban <clears throat> jelentősen nőtt a halálozási ráta, mégpedig az trojka bűnös politikájának következtében. Köszönöm, Krisza Gonosz kollega. Most pedig két percben Rivazi asszony kap Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Egy olyan helyzetben vagyunk, én hallgatom az a javaslatát, de ez igen gyenge. A Szofoszbüvé nevű gyógyszernél hepatitis C kezelésére alkalmazandó gyógyszer, gyógyszerről van szó. Itt 50 ezer, 60 ezer eurónyiba kerül a kezelés 12 héten keresztül. Európában 8 millió embert érint ez a betegség. De ha csak Hát ez más gyógyszereket is érint, például rákellenes gyógyszereket, és nagyon sok tagország racionalizál, hogyha valaki e, túl öreg, nincs joga ehhez, hiszen a társadalmi biztosítási rendszer ezt nem finanszírozza. Tehát itt közegészségügyi problémáról van szó. Miért is jutottunk idáig? Néhányan azt mondják, hogy itt e, monopóliumok problémája merül fel, a szabadalmak problémája, hogyha 20 évre terjednek ki a szabadalmak, akkor a tagországok kihasználják a monopóliumot, viszont van egy kötelező engedély, ami a kiutat jelenthet. Egy nagyon fontos, hogy a tagországok használják ezt a kötelező engedélyt, hiszen ez megnyithatja a piacokat, és más laboratóriumok is előállíthatnak sokkal olcsóban gyógyszereket. Ha megnézzük az ebolát, jelenleg ebola válságot Kelet-Afrikában itt 75 óta ismerjük az ebola, ebola vírus, de semmelyik laboratórium nem akar kutatást végezni, hiszen ez nem éri meg. Tehát itt igenis piacpolitikát folytatunk, és nagyon fontos, hogyha közpénzeket használunk fel, a bizottság is ugyanez igaz, akkor nagyon fontos, hogy feltételekhez kössük mindezt, és ez ne a szabadalom legyen, ne a monopólium. Ez meg lehetővé tenni a sokkal olcsóbb gyógyszerek előadását, a gyógyszerekhez a hozzáférés erősítését, az innovációt, hiszen itt nincs megfelelő innováció. Köszönöm. Köszönöm, Riva Zieszony. Most pedig Tamburánó úr kap egy percben szót. Nagy örömmel foly, követtem ezt a vitát, Egyrészt azért, mert fogorvos vagyok, és tudom, hogy milyen drámával jár, ha valaki nem kapja meg a gyógyszert. Másrészt mi az ötcsillag mozgalom részéről pedig igyekszünk megregulázni a nagy gyógyszer multikat, akik csak a piac logikája szerint működnek. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy több, azt látjuk, hogy egyre több jogkört kap az Európai Bizottság, és egyre kevesebbet az egyes tagállami miniszterek már pedig, hogy hogyan lehet így megvédeni az állampolgárok védelmét és az közegészségügyet, kérdezem én. Hogy lehetséges az, hogy ez a parlament, amelyben javarészt azért mégiscsak keresztények vagy katolikusok ülnek, nem tesz semmit, és nem ha, ha szólal fel határozottan, hogy jelentősen csökkentsék az életfontosságú gyógyszerek árát. Egy civil szervezet hívta fel erre a figyelmet, de hát nekünk is zászlónkra kellene írnunk ezt a célt. Köszönöm. Köszönöm szépen Tamburano kollégának. Kylie asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen. Értem azt, hogy nagyon nehéz megoldást találni. A TRIPS megállapodás azonban lehetővé teszi, hogy új utakon induljunk el. Újra meg újra a szellemi tulajdonvédelméről van szó, de néhány országban fel kellene tenni akkor a kérdést, hogy miért nem alakítják a, a kutatásokat átláthatóbban. Csak így lehetne megfelelően az információkat is elérhetővé tenni. A gyógyszereket 20 éves szabadalmi időszak védi, hozzájárul ez a túlzottan magas gyógyszerárakhoz is. Úgy gondolom, hogy megfelelő támogatásokkal támogatásokat biztosítani kell az állampolgárok érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Káli asszony. Skripek kollega a következő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, valóban helyes az, hogy az új gyógyszerek fejlesztése azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy emberi életeket mentsük meg, és ez anyagilag jelentős ráfordítás. Mindenkinek joga van a kezelésre, és ezért igazságosan kell a forrásokat elosztani. Elfogadhatatlan az, hogy csak a egy privilegizált réteg kapja meg a jó gyógyszereket, és a gyengébbek ne. Ez vezet a korrupcióhoz és a klientelizmushoz. Ez ellen fel kell lépjünk. Hogyha életmentő gyógyszerekről beszélünk, akkor arról is beszélnünk kell, hogy a gyógyszeres kezelést csak minden egyéb után indítsuk el minden más lehetőség kimerítése után, hiszen így lehet a súlyos helyzetekben is javítani az emberek helyzetét. Az emberek számára a, az élete végéig rendelkezésre kell, hogy álljon ez a fajta kezelés. A civilizáció mindig csak annyira fejlett, amennyire a leggyengébbekkel és az idősekkel törődni tud fog, tartanunk kellene magunkat ehhez a felfogáshoz. Az időseknek, halálos betegeknek is biztosítani kell a megfelelő kezelést. Pedig vannak olyanok, akik pont ezt akarják elvenni. Régebben otthonokba dugták az ilyen embereket, ma már gyógyászati alternatívák vannak. Európában is új utakat is kell, kell tárni. Mindig arról szoktunk beszélni, hogy az idősek nem rentábilis emberektől hogyan lehet megszabadulni. A gyerekeket, a pszichikai betegeket, fogyatékosokat hogyan lehet félreállítani. Ez engem a náci emlék, időszakra emlékeztet. Hogyan lehet a fogyatékossággal élőket, vagy azokat, akik nem felelnek meg elképzeléseinknek félreállítani? Palliatív gyógyítás nincsen hazámban. Harkin asszony. Köszönöm szépen. Az életmentő gyógyszerekhez való hozzáférés Európában több tényező miatt sem teljes. Az ellátás, gazdaság és az anyagi okok miatt. Én csak az utóbbira szeretnék most összpontosítani. Különösen akut azokban az országokban ez a probléma, ahol jelentős megszorítási politika van, elsősorban az, el, az egészségügy és az életmentő gyógyszerek költségvetésének csökkentése jellemző. Az, ha korlátozzuk a, az egészségügyhez való hozzáférést, az aránytalanul a legkitettebb csoportokat fogja sújtani. Azokat, akik aránytalanul függnek a közszolgáltatásoktól. Írországban az egészségügyi szolgáltatások költségvetési csökkentése 9 és 11 között 17%-os volt, és 2013-ban 5%-kal tovább csökkentették. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi költségvetés egy ötödét megvonták, aminek óriási hatása van az egészségügyre általában, és az életmentő gyógyszerekre is. Szeretnék én is az Európai Fogyasztói Szervezetet, az Age Platformot és az, az Európai Orvosok Állandó Bizottságát és más szervezeteket is a figyelmébe ajánlani, ajánlom a biztos asszonynak, hogy látogasson el ezekhez a szervezetekhez, hiszen az ő mandátok az, hogy a, a gyógyszeripari ágazatnak a versenyképességét is fenntartsák, és a, az egészségügyiben dolgozók számára lehetővé tegyék a biztonságos munkavégzést. Köszönöm. Köszönöm, Harkin kolléganő. Egy percben Matthias kolléganő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A gyógyszercégek 60-70 ezer eurót kérnek egy hepatitis C beteg kezelésére, amely három hónapig tart. Ez botrány. Szégyenletes, hogyha Portugáliában merülne fel, akkor az összes kórház költségvetését jelenteni mindez. 10%-a a gyógyszerek költségének kerül kutatásba. Tehát itt nem innovációt finanszírozunk, hanem szégyenletes haszonszerzés történik. A 90%-os profitot nem az adófizetőknek kéne kifizetniük. Azt gondolom, hogy a szabadalmakkal kapcsolatban igenis felléphetne a bizottság, és megszüntethetné ezeket a monopóliumokat. A tagországok fizetik meg ennek az árát. Tehát ha van politikai akarat, akkor önöknek van képessége. Elnök, köszönöm Matthias kolléganő, Aukán kolléganő köszönt egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita azt mutatja, hogy valamit tennünk kell. A bizottság tisztában van azzal, hogy 50%-a a kutatásnak közpénzekből finanszírozzák és úgy tűnik megengedjük azt, hogy az ipar eh, kizsákmányol bennünket. A gyógyszer ágazatot nem lehet egy vállalkozásra bírni, bízni. Megnézzük, meg kell nézzük azt, hogy hogy áll össze mindez. Az emberek meghalnak, igenis reagálhatunk. Belátásra, politikai akaratra van szükség. Azt gondolom, hogy ezzel a rizikót, a hmm. kockázatot finanszírozó. Köszönöm. Ez föl... Köszönöm. Oken asszony, Grammatikakis képviselő kap egy percben szót. Parancsoljon. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές... Köszönöm szépen az elmúlt években azt, annak a tanúi voltunk, hogy Görögországban az emberek nem jutottak gyógyszerhez. cikké vált a gyógyszert. Márpedig ez közvetlenül összefüggött a gazdasági válsággal, és azokkal a, azzal a kemény feltételrendszerrel, amelyet rákényszerítettek az országunkra. A gyógyszerek árai csökkentek bár, de a vásárlóerő még jobban csökkent, ráadásul voltak olyan gyógyszerek, amelynek súlyos mellékhatásai voltak. Ráadásul az importokat is csökkentették, és újton újra tanúi voltunk annak, hogy más országokban, gazdagabb országokban olcsó, drág, olcsóbb volt a gyógyszer, mint nálunk. Egy olyan kis ország, mint Görögország nem tud semmit se tenni, hogyha fölkorbácsolják az árakat, éppen ezért fontos, hogy egy új európai keretet dolgozzunk ki, amely kötelezi a cégeket, hogy azon országoknak is biztosítsanak a termékeinkből, amelyek esetleg gazdasági nehézségben vannak. Nem szabad az egészséggel játszani. Valina asszony, egy percben. Gracias. En Europa y en... Köszönöm szépen. Európában és az Egyesült Államokban a gyógyszerek jelentik a rák és a szív és érrendszeri betegségek után a harmadik legfontosabb halálokot. 70 millió ember betegedett meg a hepatitis C-től, 70%-os a gyógyulási esély, de nagyon sok mellékhatással bír ez a gyógyszer. Ráadásul sok páciens meg sem engedheti magának ezt a gyógyszert. Az új gyógyszer 90%-os gyógyítási sikerrel jár, de olyan drága, hogy a legtöbb beteg nem tudja megengedni ezt magának. Mi több, az egészségpénztárak sem tudják ezt finanszírozni, hogyha sok, sok a fertőzött hallatlan fontosak ezek a gyógyszerek, és ezért elengedhetetlen, hogy reális és a kezelést lehetővé tevő árakat dolgozzanak ki, hogy ezen betegek ne halljanak meg akkor, hogyha van valamilyen kezelési módszer. Köszönöm szépen, Vallina asszony, most pedig egy percben Kabezon Ruiz asszony kapszott. Gracias, señor presidente. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Néhány héttel ezelőtt, néhány hónappal ezelőtt Szopasz Bovia azt a gyógyszert, amely az esetek 90 az esetek 90%-át kezeli, 50 ezer Európán állapította meg. Itt visszaélést állapított meg a bíróság hiszen ez a vállalkozás Indiával tárgyalt annak érdekében, hogy generikumok kerülhessenek a piacra, meg csak 400 euróba kerülnek. Azt gondolom, hogy elérkezett annak az ideje, hogy az átláthatóság irányelvet megvalósítsuk, és hogy ezt e, gyógyszerekre is alkalmazzuk. Hiszen a különböző egészségügyi rendszerek is csak profitálhatnak ebből. Nem szabad diszkriminálni a gyógyszerekhez a hozzáférésnél például a rákos betegeknél. A szellemi tulajdonjog kérdése, a belső piaci kérdések érintettek, nem engedhetjük meg azt, hogy az egészség károsuljon. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Cabezon Ruiz kolléganő. A KCDI következik. Ferreira kolléga kért szót elnök úr, biztos úr. Azért jött ide biztos asszony, hogy az élet fontosságú gyógyszerekhez való hozzáférésekről beszéljen. De csalódtunk ebben a vitában. Hiszen a bizottság nem törődik az igazságtalansággal. Látni kell, hogy ez az önhit Európai Bizottság tagja Trojkának is, amely hozzájárult ahhoz, hogy Portugáliában aránytalanul nőtt a gyógyszerek ára, és így csökkent a gyógyszerekhez való hozzáférés esélye. Főleg az idősek, vagy azok, akik a hitelüket törlesztik vissza, azelőtt a döntés előtt állnak, hogy vagy élelmiszert vásárolnak, vagy gyógyszert. Vannak olyan kórházak, ahol már egész egyszerűen nem szolgálnak, nem adják ki a gyógyszert. Tehát a tagállamok feladata az egészségügyi ellátás, de hogyha a tagállamok nehéz helyzetbe kerülnek, akkor a nemzetközi gyógyszermultik kihasználják őket. Köszönöm szépen, ezzel lejártuk a, lezártuk a spontán felszólalások rendjét, és végezetül pedig a bizottság nevében Hedegárd asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán megérti, hogy most te késői órában nem fogok minden egyes hozzászólásra kitérni. Szükségtelen elmondani, hogy mindaz, amit sugalnak, amire reflektálnak, elkerül az illetékes biztoshoz. A csapatának, munkatársainak munkatársai közül többen itt vannak, jegyzetelnek. Holnap már reggel a munkacsoportban a szakértők a különböző tagállamok szakértői fognak tárgyalni, tehát a tagállamok számára is lehetővé akarjuk tenni, hogy folytassák ezt a vigát. De Ferrera úrnak azért meg kell, hogy mondjam, aki záró hozzászólásában a, a gyógyszerárakról beszélt, meg kell mondjam, hogy ez nem EU hatáskör. Ami persze nem jelenti azt, hogy az EU szinten nem tehetünk semmit, sok mindent, információcserét, és azt is tudom, hogy az informális egészségügyi tanács a jövő heti héten ezt, a jövő ülésen ezt napirendre tűzi, felelősen fogunk eljárni a területen is. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel lezárom a meghallgatást. Ezzel a mai ülést befejezem. Holnap 2014. Eh, szeptember 17-én reggel 9-kor kezdődik a plenáris ülés. A napi rendet tettük, a weboldalon elérhető. Ezzel lezárom az ülést, mindenkinek jó utat eh, kívánok és jó éjszakát!